parlament decemberi ülésének félbeszakítását követően a 78-as cikk értelmében a tanács elnökével két jogi aktust írtunk alá, a két jogi aktus megtalálható a jegyzőkönyvben. És akkor most rátérünk a mai napi napirendünkre. Mára és kedre vonatkozóan nincsen módosító indítvány. A szerdai napirendel kapcsolatosan a zöldek az északi, észak-nigériai közelmúltbeli atrocitásokkal kapcsolatosan egy új pontot szeretnének napirendre tűzni. Hautala asszony, megadom a szót. Mint ahogy említette, a mi frakciónk javasolta, hogy a fő képviselő tegyen nyilatkozatot, és lehetőleg egy állásfoglalást is foglaljunk el a szörnyűséges, felháborító atrocitások kapcsán, amit a Boko Haram Észak-Nigériában elkövetett. 2000-en 2000 embert gyakorlatilag lemészároltak, és egészen szörnyűséges atrocitásokat tapasztalunk ebben a régióban, úgyhogy kérjük, hogy a ház járuljon hozzá ennek a témának a napirendre tűzéséhez. Ki van a javaslat mellett? Guerrero úr. Sí, gracias, señor presidente. Igen, köszönöm, elnök úr. Az én frakcióm támogatja azt, hogy ezt a nyilatkozatot meghallgassuk és hogy utána vitát folytassunk ezekről az eseményekről, amelyek már nem első alkalommal történnek meg Nigériában, és nagyon sok ember életét keserítik meg, különösen a nőkét. És azt szeretnénk, hogyha az állásfoglalást a következő plenáris ülésen fogadnánk el, mivel a hét vége felé fogunk erről vitatkozni, és ezért nem lesz elég időnk arra, hogy ezt előkészítsük, de nekünk fontos az, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, és ezért azt szeretnénk, hogy az állásfoglalást februárban fogadjuk el. Gegen den Ki kíván a javaslat ellen szólni? Hautala asszony, Gerero úr javaslatával egyet érte, hogy először is egy nyilatkozatot hallgassunk, és az állásfoglalás majd a következő ülésen kerüljön sorra. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, ez egy jó javaslat. Tehát akkor ki támogatja a javaslatot, az elhangzott pótjavaslattal együtt ki van ellene, tartózkodás. Tehát akkor így döntöttünk, és az állásfoglalásra a következő állás ülésen kerül majd sor. Köszönöm, elnök úr. Nem ellene szeretnék szólni. A kérdés csak az, hogy szerdán lesz ez a fontos vita, vagy pedig csütörtökön délelőtt. Azért, hogy többen behessenek részt az ülésen, szemben azzal a megoldással, mint hogyha este kerülne sor erre. Csak ez volna a javaslatom, hogy csütörtökön délelőtt kerüljön erre a vitára sor. Bjámdi. Tulajdonképpen a szavazás már megtörtént. Morgerini azt, mondja, itt van egész nap, tehát ebből fakadóan észszerűbb lenne, hogyha szerdán tennénk eh, meg ezt a nyilatkozatot, eh, és eh, majd igyekszünk gondoskodni arról, hogy minél többen jelen legyenek a vitában. Csütörtökre vonatkozóan sincsenek módosító javaslatok, viszont egy percig még kérem, hogy maradjanak a helyükön.